Good afternoon, colleagues. Jó napot! Képviselőtársak, folytatjuk az ülés. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a tegnapi ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll. Van-e ezzel kapcsolatos megjegyzésük? Mármint a tegnapi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó. Ha nincs, akkor azokat elfogadottnak tekintjük. Kezdjük a ma délutáni vitát.